sorry for that. Elnézést kérek. A munkafolyamat közben vannak, azt hittem már, elnézést kell kérnem, hogy megvártak, már gondoltam dolgoznak. Valamiféle félreértés alá soroljuk ezt be. Most pedig a keret megállapodások következnek. ezt megváltozt. Vietnám az első, Loh Piller asszony, aki ennek a felelőse. Köszönöm szépen, elnök úr. Az AFED-ban már egyszer tárgyaltunk erről a témáról, és eh, a jelentést úgy eh, csoportosítottam, hogy aláhúzzuk azt a kívánságot, hogy intenzívebb és jó kapcsolatok legyenek EU és Vietnám között. Erre teszünk javaslatot eh, a gazdasági, kereskedelem politikai területen, az együttműködésben, a jó kormányzás, a korrupció elleni fellépés, az administratív reformok, környezetvédelem, klímaváltozás, biodiverzitás is ide tartozik. Aztán számos módosító javaslat van az emberi jogoknál, a nemzetközi munkanormákat tekintve és a halálbüntetést például foglalkozunk a biztonsági helyzettel a dél-kínai tengeren, és tematizáljuk az intenzív együttműködést EU és Vietnám között a regionális és multilaterális testületekben. 136 módosítót kaptam, és ezek nagy többsége igen-igen pozitív, és igen jól besorolható a jelentés alá. Köszönöm szépen az összes előadónak, vagy árnyék előadónak a jó kiegészítő javaslatokat. Nagyon bizakodom egyébként, hogy sikerül kompromisszumokat elérnünk. Egyetlen módosító van, ahol nem fogok kompromisszumot találni tudni. Ez alapvetően a PCA megállapodás ellen irányul, ezért nem fog ez működni. Egyébként a kompromisszumoknál különböző vélemények vannak a hatodik bekezdésnél. Itt egy panasztételi mechanizmusról van szó, a 23-as bekezdésben pedig a dél-kínai tengeren kialakult konfliktusokról van szó. De mint már hangsúlyoztam, úgy gondolom, hogy tudunk kompromisszumokat találni majd. Végül szeretném még megemlíteni, hogy a jelentésben továbbra is azt várjuk, hogy jogi kötelezettség legyen a PC és a szabadkereskedelmi megállapodás között, és a szabadkereskedelmi megállapodást fel lehet függeszteni, amennyiben súlyos emberi jogi sérelmek születnek, és azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság emberi jogi vizsgálatot vezessen be a szabadkereskedelmi megállapodással, vagy ezt később vezesse be, ahogyan az ombudsman ezt követeli. Végül pedig egészen végül a Trans-Pacific Partnership megállapodás jött létre, tehát a csendes óceáni térségre, az Egyesült Államok és Ázsiai térség között, és ezt alaposabban meg kéne néznünk, és meg kéne vizsgálnunk, hogy az árnyék előadók első ülésén további módosítókat beillesztünk-e a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, mondja a Préda úr. Először is Lubiller asszonynak és az árnyék jelentős tevőknek a többi frakció részéről köszönöm az elvégzett munkát. Fontos ez a munka, partnerségi és együttműködési keret megállapodás Vietnámmal. Egyrészt ez a partnerrel való kapcsolatok elmélyítését jelenti, másrészt pedig kiemelném a ratifikációt is. Mielőtt néhány elemre kitérnék, arra kérem a kollégákat, hogy ne engedjenek a kísértésnek, és ne a részletek alapján ítéljék meg Vietnámot. Még hosszú út áll Vietnám előtt ahhoz, hogy a demokratikus elveket, a jogot alkalmazza, de itt most tartsuk magunkat a partnerségi és együttműködési keret megállapodáshoz, amely a globális átfogó kapcsolatokat szabályozza az EU és Vietnám között, azzal a célral, hogy ezeket javítsuk és elmélyítsük. Ez a jelentés most nem arra szolgál, hogy a jogokról tárgyaljunk. Egyébként az albizottságban, a jogi albizottságban már ezzel foglalkoztunk amúgy is. Kiemelnék néhány lényeges elemet a jelentésből. Egy, reformokat kell bevezetni, a demokratikus elveket kell, hogy Vietnám tiszteletbe tartsa, a vallási és etnikai kisebbségekről is szó van, főként a hegyvidékeken, azután a büntető bíráskodás, igen, aktuális téma, pacifistákat megvádolják, azzal, hogy ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent. De az EU és Vietnám között van egy emberi jogi párbeszéd, és azt az eszközt kell kihasználni arra, hogy hatékonyan támogassuk az országot a reformok bevezetése terén. A partnerségi együttműködés és a szabadkereskedelmi megállapodás mindkét fél számára hasznos, segíti a versenyképességet, és az EU hozzáfér egy dinamikus piachoz ennek köszönhetően, és még némi idő után 100 milliós lesz az ország lakossága, hiszen rendkívüli mértékben emelkedik a lakosság száma. Hatékonyan kell harcolni a korrupció ellen, ami igen nagy csapás az ország számára, és a regiók, régiókat is ez érinti. Az Unió és az ASEAN közötti kapcsolatok erősítését is segíti mindez, és szerintem ez hasznos lesz a pénzügyi szektor számára is, hiszen átláthatóságra és makroökonomiai tevékenység koordinálására is szükség van. Vietnám a regionális geopolitika fontos része, főként ami a dél-kínai tengerrel kapcsolatos vitákat érinti. Ez a nemzetközi kereskedelmet veszélyezteti. Szerepünk nem az, hogy ítélkezünk, hanem békés megoldást mozdítsunk elő a nemzetközi jog jegyében. Az ASEAN-nak itt fontos szerepe van, és egy magatartási kódexet szükséges létrehozni regionális szinten. Az Unió kívánja terjeszteni a befolyását Ázsiában, és ez segíti a céljaink megvalósítását, a béke, az emberi jogok és a tengerek biztonsága terén. Lochbindler asszonynal még együttműködök. Nem tudok sajnos tovább maradni, mert egy másik ülésről már kések, de köszönöm a figyelmet. Tini. Anch'io vorrei ringraziare la relatrice per l'ottimo eh, lavoro fatto. Köszönöm szépen, köszönjük a raportőrnek a kitűnő munkát. Nagy erőfeszítéseket tett az egyesség érdekében. Köszönöm Préda úrnak is. Vietnám jelenleg nagyon sok változáson megy keresztül. Többször lehetőségem nyílt arra, hogy ellátogassak Vietnámba, és azt láttam, hogy a társadalom nagy átalakuláson megy át, és nagyon felgyorsultak az események. Ami a demokráciát és emberi jogokat illeti, figyelembe véve Vietnamban a múlt tragédiáit. A vietnámi populáció nagy része egyébként már nem is emlékszik ezekre a tragédiákra, mert nagyon fiatalok, nagyon sokan az amerikaiak a vívott háború után születtek, de ennek ellenére a múlt, különösen az északi részén Vietnámnak, nagyon nagy hatással van az országra. Ezt az egyezményt azért kellene aláírnunk, hogy a vietnám gazdaságot jobban megnyissuk. Összönözzük Vietnámot arra, hogy reformokat foganatosítsanak. Én úgy gondolom, hogy a raportőr asszony kitűnő munkát végzett, nem fogom részletesen elmagyarázni a módosítóimat, remélem, hogy néhányat elfogadnak, sőt, talán kompromisszumokba is bekerülnek. Ez egy nagyon fontos jelentés, és javítja majd a vietnámi kapcsolatainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! A konzervatívok nevében és Amzsár Basír nevében, aki árnyék előadó, és ma nem tud itt lenni velünk, szeretnék gratulálni Lochbiller asszonynak, kitűnő jelentése. Az EU-vietnámi kapcsolatok 25. évfordulóját éljük most, és gyakran kritizáltuk Vietnámot, a diktátori időszakot, de ennek ellenére most fel kell, hogy ismerjük, hogy a változnak a dolgok. Az EU-val együttműködnek az ASEAN-ban, az ASEAN kereskedelmi blokk és Vietnam benne nagyon fontos partnereink. Gazdasági szempontból is egyébként Vietnám közvetlen tengeren túli segélyből nagy részben részesül, több mint 400 millió eurót kap 2014 és 2020 között. Ezért a frakcióm üdvözli azt, hogy az átfogó partnerség együttműködési szerződést aláírtuk. De bár Vietnám a millenium fejlesztési célok és a szegénység elleni harc, a foglalkoztatás, egészségügy területén nagy eredményeket ért el, a gyermekszülés és a gyermekmunka még mindig nagyon nagy problémát jelentenek, illetve hát a vallásszabadság mind a buddhisták, mind a katolikus kisebbség számára. És különösen azokat különböztetik meg, akikről úgy tartják, hogy az amerikaiakkal szövetkeztek hajdanán. Ezen kívül a toxikus rovarölőszerek, illetve a harcokban bevetett vegyi szereknek a hatása még mindig érezhető. Ezért aztán mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy nyomást gyakoroljunk továbbra is Hanoira és a kormányra, hogy a belső elnyomáson enyhítsen, és demokratikusabb, többpárti Vietnám jöjjön létre. Közben az, hogy a piacgazdaság felé mozdulnak el a külföldi kereskedelem felé, ez nagyon ígéretes, és ez a parlament Kína, Vietnám és a szomszédos országok iránt érdeklődik, és úgy gondoljuk, hogy megvan az esélye annak, hogy jogállamiság, demokrácia és javult kapcsolatok lesznek ennek az eredménye. Több módosítót is beadunk a konzervatívok nevében, különösen a szabadságjogok, kisebbségek és vallási kisebbségek pártján állva. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más hozzászólókhoz hasonlóan én is nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a szöveg ebben a formájában megszületett, az első változat még egyoldalú volt nagyon, mindenek előtt az emberi jogokról volt szó, mi liberálisként természetesen támogatjuk ezt, de egyes módosítók kapcsán az Aldétól ezt igyekeztünk kiegyensúlyozni, és más területeket is előtérbe helyezni. Úgy gondolom, hogy ebbe az irányba lehet menni ezzel most. Ez a megállapodás egy olyan eszköz, amelyel magasabb szintre helyezhetjük a kapcsolatokat, ami persze esélyt jelent Vietnám számára is, hogy a lakosságot, a saját lakosságot jobban támogassák. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok kongresszusa szorosabb kapcsolatokat kezdett tápolni Vietnámmal, és hogyha mi haladni akarunk, akkor nem lehetek olyan kioktatóak az EU részéről. Konstruktívnak kell lennünk. Egy szabadkereskedelmi megállapodást is előkészítünk eh, Vietnammal. Ez eh, az EAN-ra vonatkozna általában, úgyhogy ezt támogatni tudjuk ezért. Thank you, Chair. Um, I want to thank... Köszönöm. Lockbiller úrnak köszönetet mondok a jelentés tervezetért, hiszen egyre fontosabb az EU-Vietnám kapcsolat mindkét oldal között, mindkét oldal számára, és az szocialisták nevében van néhány módosító indítványunk, hiszen stratégiai jellegű kell, hogy legyen ez a partnerségi kapcsolat Vietnámmal. Meg kell érteni, hogy stratégiailag mennyire fontos Vietnám az EU számára. Az elmúlt évtizedben EU melletti megközelítésről tett tanulbizonyságot, azon kívül az ASEAN tagja és 2012-2015 között koordinációs szerepet is betöltött. Jelentős változások voltak ebben az időszakban. Szeretném, hogyha kifejeznénk azt a jelentésben, hogy a Kína és a szomszédos országok között kiéleződött a feszültség a déltínai tenger miatt, és itt közben igen fontos tengeri utak vezetnek, EU kereskedelem egy része is ott bonyolódik, tehát monitorozni kell a helyzetet, és egy stratégiát kell kidolgozni azért, hogy ez megoldódjon a nemzetközi jog szerint. Másosorban vannak módosító nyitványaink, és ezekben szóltunk az emberi jogok elkeserítő helyzetéről, azon kívül a, véd, a gyermekek védelmével kapcsolatos törvényeket kell hozni, a gyermekek prostitúciója ellen fel kell lépni, és az emberkereskedelemmel is szembe kell szállniuk. Albizottságot vagy egy speciális munkacsoportot kell létrehozni a partnerség keretében az embercsempészet ellen. Ebben a megállapodásban azt is biztosítani kell, hogy a stratégia részét képezze az ember kereskedelem elleni harc. Ez több EU tagállam hangsúlyozta. Egy sor más kérdés nem szerepel a jelentésben, mert nem volt hely, viszont előre Köszönöm az előadónak, hogy ezeket a módosításokat figyelembe veszi. Egy sor elkötelezettséget tettünk, de nem szabad elfelejteni, hogy Vietnám fejlődő ország, és a munkaerő iránti igény igen jelentős, évente egy millió főről van szó, ezen kívül emberi jogok, fenntartható fejlődés, környezetvédelem, mindezeket figyelembe kell vennie Vietnámnak, és ehhez viszont technikai támogatásra van szükség. A költségvetés, a fejlesztési költségvetés 400 millió eurót tartalmaz Vietnám megsegítése érdekében. Ezt úgy kell folyósítani, hogy az EU tevékenysége látható legyen, és a stratégiai potenciál rendelkezésre álljon. Vietnám számára. Várom a további vitát és a további módosítókat. Ja, danke schön und auch... Köszönöm szépen, köszönöm a visszajelzéseket is az összes árnyék előadótól. A visszajelzések olyanok, ahogyan ezt már ismerem a módosítókból, újat plusz nem hallottam. Rátérnék még arra, amit Vautmans asszony mondott az ALDE nevében, és most a szocialisták és demokraták is mondtak, hogy az első tervezetben túl kevés volt benne. Hát nekem is módosítókat kellett megfogalmazni, mert a terjedelem az első tervezetnél korlátozott lehet. És hogyha a súlyozást megnézem, akkor vannak módosítók, amelyek a jogkormányzással, a korrupció ellenes fellépéssel, az administratív report, ö, reformmal foglalkoznak, az emberi jogvédelem, a klímavédelem, tehát ökológiai oldal. Nem hiszem, hogy az emberi jogvédelemre túl nagyon fókuszálnánk. És még egyszer mondom, amit már bevezetőmben mondtam, a különböző hozzáállásokat, a panasztételi mechanizmusokkal, a fellebiteli mechanizmusokkal meg kell találni, hogy kompromisszumot találjunk, és a dél-kínai tenger konfliktusaiban is megtaláljuk a kompromisszumot. Egyébként abban bízom, hogy mindenhol találunk kompromisszumot. Előre örülök a további eszmecserének, és jó lenne ezt a titkárságnak mondom, hogyha november 16-án lenne a szavazás az AFED-ben a tervek szerint. Jó lenne, hogyha november 9-én, 10-én egy árnyék előadói találkozót meg tudnánk szervezni. Ez azért is hasznos lenne, mert egy ASEAN delegáció pont időközben elutazik Vietnámba, és ez azt is jelenti, hogy pontosabban láthatnánk, hogy milyen irányba menjen a jelentés. Köszönöm. irrelevant Úgy látom nem releváns, amit mondok. A következő jelentés a Fülöp-szigetekkel foglalkozik, amit megbeszélünk. Ez stratégiailag, gazdaságilag rendkívül fontos ország, ezért azt javaslom önöknek, hogy mi pozitívan döntsünk, pozitív döntést hozzunk. Látni kell, hogy a Fülöp-szigetek a belső struktúrájuk, a méretük miatt éppen veszélyes konfliktusok közepén járnak odahaza, ez az iszlám feltűnésével is összefügg, ezért úgy gondolom, hogy a stabilizálás a Fülöp-szigetek esetében például azáltal, hogy tovább visszük a béke folyamatot, egy fontos kérdés, és ezt támogatnunk kell, erről beszélnünk kell, annak érdekében, hogy a Fülöp-szigetek a nemzetközi terrorizmus elleni koalícióban részt vegyenek továbbra is, 2011 óta ott vannak, és ez egy fontos ország, azt is látni kell, hogy az egész régió stratégiai fejlődése a ma már többször felemlegetett problémába van itt a dél-kínai tengeren, szintén vizsgálandó, és el kell, hogy mondjam, ez egy fontos partner réteszi ezt az országot a szemünkben. Úgy gondolom, hogy azok a viták, amelyek ott kialakultak, ezeket nemzetközi jog alapján kell megoldani, és egy pártatlan nemzetközi közvetítés útján ez kezelhető, és a Fülöp-szigetek természetesen a nagy északi szomszéd ellen is méretüknél fogva némi ellensúlyt jelentenek, ezért aztán a tengeri határok ügyében a vita, a celebesz és más területek jó lenne, hogyha ez nem vezetne negatív következményekhez, és ez a megállapodás, amit a két ország megtalál, ezt mi támogatni tudjuk. A Fülöp-szigetek az EU megkapja az ISP plusz státuszt, és ez azt jelenti, meg abban az irányba mutat, hogy a fejlődés jól alakul, és ezt mi támogatni Tudjuk, Ezért aztán örülnék, hogyha a meghatározandó módosítók után egy további eszmecserét folytathatnánk. Abban bízom, hogy nagyobb nehézségeink nem lesznek ebben a kérdésben, abban, hogy megállapodjunk. Köszönöm szépen. Ebitini. es úr. Mm, Én ezt a jelentést, önök úr, nagyon jónak és bátornak találtam, hiszen előre viszi a dolgokat, és teljes mértékben egyetétek azzal, ami benne szerepel. Kiemelnék viszont egy fontos kérdést, és erre emlékeztetem a kollégákat. A Fülöp-szigetek az elmúlt években rendkívüli változások mentek keresztül. Olyan országról van szó, amely szembe került a korrupcióval, konfliktusokkal, szociális marginalizálódással, ami igen nagy fokú. Ezek a problémák megmaradtak, nem tűntek el, de az Aquino elnökség mégiscsak jelentős volt, és új perspektívát tudott nyújtani az országnak, beleértve az EU-val és a világ többi részével való kapcsolatokat. Tehát bátorítani kell a Fülep-szigeteket arra, hogy ezt az irányt, ezt az utat kövesse továbbra is, és Ázsia egyéb országainak is példa ez nagyszámú lakossága van Fülöp-szigeteknek, geopolitikai szempontból alapvető a jelentősége, és Dél-Kelet-Ázsiában a Fülöp-szigeteknek vannak a legszorosabb kapcsolatai Európával történelmi okoknál fogva. A közeljövőben módosító indítványokat fogok beterjeszteni, és ami a Fülöp-szigetekkel való kapcsolatot illeti, a kulturális cserét alá kell húzni. Már volt alkalmam erről beszélni az ASEAN összefüggésében. Fülöp-szigeteken nagyon jelentős a filmgyártás, és az ASEAN szervezkedik filmgyártás és a kulturális termékek terén azért, hogy ez egy helyre koncentrálódjon, ki kellene ezt emelnünk, és meg kell nézni, hogy mit lehet még tenni e téren, hogyan tudnánk ebben részt venni. Köszönöm. ES have asked them. They have nothing to say. Akkor más már nem szeretne hozzászólni, vagy sok mindent szeretnének mondani, csak nincs rá idejük. Akkor néhány benyomás. Tudják, hogy a külügyi szolgálat ezt a fajta szerződést a harmadik országokkal kötött szerződéseket nagyon jónak tartja, az EU és a Fülöp-szigetek viszonyát illetően az ESP 2-es szerződést 2014-ben kapták meg, 2015 áprilisában visszavontuk a sárga kártyát a túlhalászásért, a 2015-ben feloldottuk a repülési tilalmat. Nagyon hálásak vagyunk hogy a kelet-ázsiai csúcsra támogatják az EU terveit, ami a jelentést illeti, azt illetően tényszerű megjegyzéseink is lennének, például, hogy hány Fülöp-szigeteki állampolgár dolgozik az Európai Unióban, 800 ezeren vannak, nem 600 ezeren. A tízes pontban, ami nagyon fontos, a GSP Plus konvenciót illetően, ez inkább megvalósítási kérdés, nem ratifikációs hiányról van itt szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Bettini úr. Akkor figyelembe veszem majd a észrevételeit a módosítókban is megjelenik ez. És így kiegészítem a jelentést. Akkor most mit csináljunk? Hmm? But that is 20 minutes time for coffee. Van 20 percük arra, hogy igyanak kávét és konyakot. The Liberals, they have the most of the money. Bettini wants to say something. Mr. Bettini. Bettini úr. E, elnézés, elnézést, elnök úr. Elfelejtettem megemlíteni valamit. Volt egy ütemterv a Fülöp-szigetekre vonatkozóan. Ezt most már nem érvényes, vagy érvényes még? This was the debate, but nobody else asked for the floor. E, ennyi lett volna a vita, csak senki más nem kért szót. Miután ön hozzászólt, senki nem akart már hozzászólni. No, no, Presidente, mi riferivo al calendario. Elnök úr, én nem ezt kérdezem, hanem az ütemtervet a következő eseményekre, a Fülöp-szigeteket illetően. Erről még kicsit folyik a vita a Fülöp-szigetekiekkel. A következő két hétben kikristályosodik majd, és novemberben majd visszajelzünk, még a végkövetkeztetések előtt. Jó? Köszönöm. Die Sitzung ist unterbrochen. Akkor most hivatalosan is felfüggesztem az ülést. Mogherini asszony. Majd utána megérkezik. Damen und Herren! Hölgyem és Uraim! Kérem foglaljanak helyet. Köszönetet mondok, hogy a főképviselő asszony, alelnök asszony ma meglátogatott bennünket, hogy beszámoljon a tegnapi ülésről, a Hölgyek Tanácsának tegnapi üléséről. Nem akarom húzni az időt ezek után, de talán figyelembe vehetik azt is, hogy a külügyminiszterek és a belügyminiszterek közötti együttműködés, akik előző héten, kedden, szerdán találkoztak, hogy alakult-e itt valami, mert a migráció kérdésében az interdisziplináris megközelítés klasszikus témájával találkozzunk, ahol meg kell állapodni, hogy a tünetekkel a belügyminiszterek foglalkoznak, a megoldást pedig a külügyminiszterek keresik, ha ezt röviden kell megfogalmazni, talán erre ki tud térni, nem is húzom az időt, azonnal továbbadom a szót Mogherini asszonynak. Parancsolj! Köszönöm szépen, már elnézést kérek, hogy a Strasburgi ülésen elmúlt héten nem tudtam részt venni, időközben talpra álltam, egyszerűen lemerült az akkumulátor. Örülök, hogy eljöhettem a mai napon. Tegnap egy nagyon fontos uh, tanácsülés volt, uh, kevés pont volt a napirenden, egy néhány pont volt a napirenden, de egy nagyon fontos, mint ahogy tegnap elkezdtük a külügyminiszterekkel két ponttal, ami nem szerepelt a napirenden, viszont megemlítettem a rövid megjegyzésemmel bevezetőmben az ülésen. Itt egyrészt foglalkoztunk a belorussziai választásokkal, ez egy olyan kérdés, amit közelről kell követnünk az elkövetkező hetekben mindenek előtt, ami döntést kell hozni a szankciókkal kapcsolatban. A másik pedig az a súlyos helyzet, amely Jeruzsálemben, a nyugati parton és Gázában kialakult, és közel-keleten fokozódik a feszültség. Elmondtam a minisztereknek, és most elmondom önöknek is, hogy vasárnap este felhívtam Netanyahu miniszterelnök urat és Abbas elnök urat, hogy tárgyaljak velük erről a esetről, hogyan tudjuk a feszültséget csökkenteni kint a helyszínen. Azonnal kezdjenek meg egy folyamatot, és ebben meg is állapodtó, hogy folyt, a közgyűlésen New Yorkban, hogy konkrét pozitív lépéseket tegyenek végre kint a helyszínen, a terepen, hogy tényleg egy politikai horizontot tudjunk kínálni. Én nem szeret, a szent helyen nem szeretnénk fokozni a helyzetet, súlyosabb helyzetet előidézni Jeruzsálemben, ez rendkívül fontos, erre nagyon kell figyelni. Miről beszéltünk? A miniszterek hírekkel tegnap, ezek egymással összefüggnek, Líbia, Szíria, migráció, menekült válság, és az afrikai, pacifik, az áfricsi országokhoz szűződő kapcsolatunk, a kotonúi megállapodás után mi történik, ezek persze összefüggenek, miért is, egyértelműen hogyha külügyi fellépésekkel foglalkozunk a menekültek kapcsán, akkor meg kell vizsgálnunk az útvonalakat. Nyilvánvaló, hogy Szíria, Libia két fő forró helyszín a szomszédságunkban, ahonnan, ahova és ahonnan érkeznek az áramlatok. És a kotonai utáni reflexió is persze érint olyan országokat a világban, amelyekkel megállapodásaink vannak, amelyek egyszerűsíthetik a visszatérést, a hazaszállítást, a befogadást ezek a pontok ilyen értelemben összefüggenek egymással. Líbiával kezdem. Líbiával és Szíriával és migrációval kapcsolatban következtetéseket fogadott el a tanács. Líbiával besz, Líbiáról beszéltünk, arról, hogy erős és világos jelzést küldjünk, hogy a líbiaiakat felszólítsuk ilyen súlyos helyzetben, hogy fogadják, hagyják helyben a megállapodást, amelyet kialakítottunk, és frissítettük azt a tervünket is, amely most február óta él, mi szerint támogatást nyújtunk az összes lehető területen, ahol az EU segíteni tud a Nemzeti Egység kormányának, most, amikor megkezdődik a Nemzeti Egység kormányának a működése Eh, nem akar mutatni önöket eh, a részletekkel, kivéve, hogy rákérdeznek, mert ezt már többször megbeszéltük, nyilván emlékeznek még, hogy a külügyminisztereknek azt javasoltam, hogy megkezdjük a munkát a csomagunkon, ha a támogatási csomagtól milyen lehetséges intézkedéseket tudunk kínálni. Február óta mondtuk ezt Líviának, aztán márciusban elfogadtuk a tervezést is, eh, a terveket, abban az esetben, ha Líbia gyorsabban mozogna, mint mi, de nem leptek meg sajnos a túl gyors mozgással Líbiában. De az EU terv végül is haladt, meglehetősen előre haladott állapotban van már most, és őszintén szólva nem akarok a részletekbe belemenni feltétlenül, Egyszerűen azért, mert ezt meg kell beszélnünk a partnereinkkel, egy sor opciót kínálunk számos területen, például támogatást tudunk adni az önkormányzatoknak, ami a központi szolgáltatások biztosítását jelenti, és egy kicsit késtem, de éppen onnan jövök, a régiók bizottságában jártam, ott beszéltem, hogy hogyan tudunk az európai központi intézetektől, de a régiók is hogyan tudnak támogatást nyújtani az ottani önkormányzatoknak a napi munkájukban. Nem csak biztonsági témáról van itt szó, hanem egyéb területeken is, tehát mindenféle szolgáltatások szóba kerülnek, de meg kell vitatni ezt a líbiai hatóságokkal, hogyha insállák nem sokára Isten segedelmével a nemzeti egység kormánya elkezd működni megvitattuk az új helyzetet, amikor az embercsempészek ellen kívánunk fellépni a, köz, a földközi tengeren. Sofia az egyik, ha a német haja született a gyerek, és ez részt vesz a művelet. Ugye ott született a hajón a gyermek, és ezután neveztük el az akciót, és a fő célja, a fő terjedelme ennek a műveletnek az, hogy fellépjünk az embercsempészek ellen és a bűnöző hálózatok ellen, de az egyik mellékhatása, és elnézést, hogy így nevezem, itt ennek egyik hatása, hogy több ezer életet megmentettünk, a legtöbb esetben sikerült, ez gyermekekről van szó, kisgyermekekről, önök is tudják ezt, az ENSZ biztonsági tanácsa egy rezolúciót fogadott el elmúlt pénteken, ebben jóvá hagyták ezt a műveletet, ez a mandátum megszületett, és mindennek előtt ez a második szakasz már, ugye már az első szakasz beindult az ENSZ határozata előtt, és ez egy politikailag nagyon fontos jelzés, amit küldünk ezzel mert egy globális támogatásra van szükség, nemzetközi együttműködésre van szükség, hogy küzdjünk és fellépjünk az embercsempészekkel, a bűnözői hálózatokkal szemben. Különösen fontos az, hogy ez az ENSZ rezolúció nem csak átment, hanem 14-en szavaztak mellette, és egy tartózkodás volt, Venezuela volt ez a tartózkodó. Tehát láthatjuk, hogy tényleg joggal bízhatunk abban, hogy túlléphetünk a vitákon, ugye, az, ugye Kínai és Oroszország sokáig nem támogatta ezt a fellépést, tehát 14 egy arányba ment át a rezolúció határozat, ez azt jelenti, hogy a nemzetközi közösség nagyon világosan támogatja az EU kezdeményezését, és továbbra is készek együttműködni. Természetesen óvatosan kell kezelnünk a kérdést, mi az el és össze együtt kell működnünk az ENSZ rendszerén belül a partnereinkkel, a közvetítőkkel és másokkal, hogy így biztosítsuk, hogy haladjunk ebben a kérdésben, de az első részben, itt a második szakaszon belül sok mindent tudunk tenni meggyőződésem, és fontos, hogy a nemzetközi közösség tényleg támogat bennünket és fontos ez a libiai hatóságok szemében is szerintem ők világosá tették ezt. Ők is érdekeltek az együttműködésben. For what concerns... Aztán ennyit tudnék mondani Libiáról. Szíriát illetően. Először is Európában egységes összefogás alakult ki, ami szerintem jó, ebben nem is kételkedtem. Jó, hogy közös konklúziókat fogadtunk el, még mielőtt a csúcs létrejött volna, már előtte, tehát nagyon jól dolgoztunk együtt. Egységesek vagyunk három aspektust illetően. Azt illetően, hogy az EU-nak mi a szerepe a szírválság megoldásában, Először a humanitárius aspektus, biztonsági aspektus, és a humanitárius aspektust illetően, hát ezt már többször elmondtuk, és rövid is leszek, az Európai Unió az elsődleges donor, és nem régen úgy döntöttük, hogy nagy mértékben megemeljük a hozzájárulásunkat, mind az ENSZ ügynöksége segítésére, akik itt tevékenykednek, különösen a főképviselőség tevékenységét támogatjuk, a menekültügyi főképviselőjét, de támogatjuk a helyi civil szervezeteket is. Azért említem a nemzeti és helyi szervezeteket, mert nagyon sok menekültet nem táborokban látnak el, hanem a helyi szervezetek látják el őket. A számukra fenntarthatóvá válik az élet ott helyben, és a civil szervezetek számára is. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ehhez nagyon sokat kell investálnunk, nem csak anyagilag. Törökország, Jordánia és Libanon segítségét, segítségét is meg kell céloznunk. Például létrehoztunk külön alapokat. Egyébként itt voltam, amikor a tagállamok elkötelezték magukat, hogy az EU-s költségvetés társfinanszírozói lettek, lesznek. Ez lassan folyik, de azért folyik. És csütörtökön a tanácsban erről még többet hallhatunk. A humanitárius aspektust illetően Törökország és Szíria között a határvidéken nagyon nagy mértékű akciókat futtatunk. Nagyon nehéz, nehezek a körülmények, és nagyon nehéz egyeztetni a helyi hatalmakkal, hogy hagyják, hogy folytassuk a humanitárius tevékenységünket. Pedig ez nagyon fontos a politikai folyamat szempontjából. A második aspektus a biztonság. A közvélemény igazából erre koncentrál, hát nyilvánvaló az oka ennek. Én úgy mondanám, hogy az oroszoknak nem sikerült észrevétlenül tevékenykedni a régióban, most nagyon erre koncentrál a közvélemény. Egyértelmű az állásfoglalásunk, a tanácsi közleményeket illetően, talán látták már ezeket. Ami fontos az az, hogy hangsúlyozzuk, hogy minden katonai beavatkozás Dás al és más ez által meghatározott terrorista szervezetekre irányuljon, ne pedig a felfegyverzett ellenzékre például, Eddig ez nem mindig így volt, legalábbis ha jól informáltak minket. Másodszorban nagyon fontos, hogy a regionális és nemzetközi szereplők, akik katonai akciókat folytatnak, összehangolják a Daesh elleni akcióikat, A törökországi légitér megsértése például ö, hatalmas konfliktus forrása lehet. Erdogan elnökkel ezt megvitattuk múlt héten Brüsszelben. Harmadsorban tudatában kell lennünk, és a tegnapi tanácsi következtetések is kimondják ezt, hogy a katonai akciókat illetően az EU nem fog csapatokat kiállítani, még akkor is, hogyha a Daesh elleni akcióban részt veszünk, de a nem militáns szekcióban. A felszabadított területeken, Irak területén. De a Daesh elleni pusztán katonai akciók nem hozhatnak önmagukban eredményt. Ezt tudatosítanunk kell. Tegnap szó esett arról a miniszterek között, hogy a politikai ösztönzőket kell megerősíteni ahhoz, hogy a háborúnak vége szakadjon. A következtetésekben, amit hát még egyszer hangsúlyozom, gondolom olvastak, megállapítjuk, hogy proaktívnak kell lennünk, és támogatnunk kell az ENSZ vezette operációkat. Ez nem azt jelenti, hogy azt várjuk, hogy más végezze el a munkát, sőt. Szerény tapasztalatom szerint két megközelítést alkalmazhat az ember az ensz kapcsolatban. Az egyik az, hogyha elhatárolja magát, és azt mondja, hogy hát igen, támogatom, és kívülről figyelem, hogy mi történik. A másik pedig az, hogy részt veszünk. Ismerjük az eget, és tudjuk, hogy a követeik csak annyira erősek, amekkora nemzetközi támogatottságot érveznek. Ezért mi proaktív megközelítést szeretnénk. Én személyesen is erősíteni szeretném az ENSZ külön megbizotjának munkáját, és szeretném a regionális és nemzeti szereplőket bevonni a szírhelyzet megoldásába. Egyébként ma reggel tettem meg az első lépést, egy iráni delegációt fogadtam, és velük egyeztettünk, majd utána voltak rangidős diplomaták, akik egyeztettek velük, és konkrét lépéseket fektettek le, hogy hogyan lehetne megvalósítani a politikai folyamatot. Ezt minden érintette, megtesszük. Akár Irán, Törökország, Szaudarábia legyen az, a nemzetközi szinten is fontos ez, Amerika, Oroszország, minden lehetséges eszközzel politikai, diplomáciai megoldást keresünk, és a szír szereplőket arra próbáljuk rávenni, hogy befogadó módon rendezik a helyzetet, ami a migrációt illeti. Ez volt a harmadik napi rendi pontunk. A tanácsi következtetések egy dokumentumban csúcsosodnak ki. Az összes külpolitikai intézkedésünk itt összpontosul. A két különböző útvonalat, a keletit és a délit is itt foglaljuk össze, A Nyugat-Balkáról rendezett múlt heti luxemburgi konferencia eredményeit is figyelembe vettük. Különösen a partnereknek adandó támogatást illetően a Nyugat-Balkánon. Nagyon nehéz a munkánk Törökországgal kapcsolatban, és nyilvánvalóan a szír helyzet e ide is belejátszik a képbe. Aztán Szó esett arról, hogy milyen erőforrásokat tudunk mozgósítani, milyen EU-s ügynökségeket tudunk bevonni a határvédelemre, illetve hogyan alkalmazhatunk az ügynökségek között integrált megoldást, és hogyan lehet fokozni az együttműködést az ENSZ-el, hiszen a szír áramlat főleg menedéket keresőkből áll. Fokoznunk kell az igazságügyi és rendőri együttműködést, hogy fellépjünk az embercsempészek ellenében. A déli útvonalon, a földközi tengeri útvonalon nagyon komolyan felléptünk a haditengerészeti fellépésekkel. A szubszaharai afrikai régióban is keményen dolgoztunk, de még mindig nagyon sokat kell tennünk ahhoz, hogy az ottani bűnszervezetek munkáját megakadályozzuk. Aztán a máltai csúcs, ott nem csak az alapot akarjuk beindítani, hanem konkrét projekteket akarunk megnevezni, amelyeket támogatnánk. Én beszámoltam a minisztereknek arról, hogy hogyan használjuk fel a tagállamok támogatását. Az elmúlt két-három hónapban magas szintű tárgyalásokat folytatunk nagyon sok észak-afrikai és szubszaharai országgal. Addis Abebában látogatok el jövő héten, és megint folytatom ezeket a tárgyalásokat. Még a valettai, máltai csúcs előtt. Szíria, Líbia, migráció. Az erről szóló következtetések a csütörtöki európai csúcs napirendjén is ezek szerepelnek. De ott főleg a belső aspektusokról lesz szó. A belügyminiszterek múlt heti konklúzióin alapulva. És remélem, hogy a mi következtetéseink a három területen értékesnek bizonyulhatnak és támogathatjuk a, az állam és kormányfőket. Végül, nem utolsó sorban, volt még egy napi rendi pontunk, az uh, AKC országokkal folytatott kapcsolatok, a Kotonú egyezményt követően hagyományosan fejlesztési miniszterek vitatják meg ezeket a kérdéseket, így lesz október 26-án is. De megkértem a külügyminisztereket, hogy ne hagyják ezt egyszerűen a fejlesztési miniszterekre, ugyanis az AKC országokkal át kell térnünk a segély támogatottsági együttműködésről, a politikai együttműködésre. Nagyon sok közös érdekpontunk van. A migráció, a biztonság, terrorizmus, energia, emberi jogok. Mindezek területén tovább kell lépnünk, de nem csak a fejlesztés a lényeg, hanem a politikai párbeszéd. Most kezdődik a konzultáció, erről majd még beszélhetünk de mindenképpen rá akartam mutatni a külügyminiszterek számára, hogy ez nem egyedül a fejlesztési miniszterek ügye. Itt be is fejezem, várom a kérdéseiket, köszönöm. of speakers and we can manage if everyone speaks a minute, something like that. Akkor úgy intézzük, hogy mindenki egy percben szólalhat hozzá. értenek ezzel? Ki nem ért egyet? Kálnita asszony egy percben kap szót, majd kérjük tanúk urat, hogy ő is így tegye, mert akkor mindenki szót kaphat. Elnök úr, főképviselő asszony, főképviselő asszony, az ön ambíciója az, hogy globális szerepet játszon, nem csak gazdasági és a humanitárius segítség terén, hanem politikai erőként. Közben hallgatom a Szíriából jövő híreket, ott van Oroszország, az USA, Szaudarábia, Irán, de hol van az EU? Az EU fellépése nem látható pedig a szomszédságunkról van szó, és nekem az az álmom, hogy legyen, legyünk képesek arra, hogy aktívabb szerepet játszunk, és politikai megoldást mozdítsunk elő. Tudom, hogy mi puha erő vagyunk, és nem katonai erő. De most az orosz intervenció beavatkozás után sokkal bonyolultabbá vált a helyzet. 50 tonna katonai felszerelést küldött oda az USA. Hogyan látja ön annak realitását, hogy politikai megoldás szülesen, akkor, amikor úgy látjuk, hogy ez most már egyre inkább Oroszország és az USA közötti konfrontáció. Tanok úr, nagyon örülök, hogy ön most már egészséges. Főképviselő asszony, gratulálok. Palesztina, Izrael vonatkozásában eszkalálódott a helyzet, és a szent helyek biztosítása is rendkívül fontos, mert nagyon veszélyes helyzet alakult ki, még sokkal rosszabbra fordulhatott volna a helyzet, úgyhogy köszönjük, amit tett. Másik Törökország, ugye beszélt erről a szörnyű merényletről, és arról is, hogy mit tehetünk azért, hogy a béke folyamatot előmozdítsunk. Mindenképpen ezzel foglalkozni kell. Az elmúlt órákban hallottunk újabb híreket, de az az érzésem, hogy több a kérdés, mint a válasz. Talán ezt tovább kellene vinni. A másik Irán ügye, magán és nyilvános tárgyalásokat kell folytatnunk, és meglátjuk, hogy tudunk-e hatni arra, hogy Irán hogyan lép majd, az ön elkötelezettségére, a mi elkötelezettségünkre is szükség van. Köszönjük, hogy ma eljött. Köszönöm, elnök, az, elnök úr, tanok úr, mi a szó. Valóban nagy kihívásoknak kell eleget, eleget tenni mindenütt a világon, de beszéltünk az ukrán helyzetről a parlamentben, és a Minszki megállapodás megvalósításáról Oroszország, ország és a lázadók a helyi választásokat elhatározták, de nem állították helyre Kiev ellenőrzését a külső határon. A másik a katonai beavatkozás Szíriában az Assad rendszer további fenntartása érdekében nagy súlya lesik a latban ez a fellépés, és közben ott van a migrációs hullám Európa felé. A szíriai színhely, a Putyinnal való párbeszéd, a krím annektálása, ezek külön témák, és örömmel hallottam, hogy az oroszok most már nem fenyegetőznek az ENSZ-beli vétóval a műveleteket illetően, hiszen eh, a líbiai területi vizeken most már az embercsempészek ellen fel akarnak lépni, a másik pedig eh, hogyan lehet megakadályozni a migrációs áramlatot eh, Görögország irányából. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, Ausztrevíciós úri a szó a fehér orosz választások után nagyon pozitív és optimista volt a külügyminiszterek következtetése az választások után, és fel akarják oldani a szankciókat Belarus ellen. De 30 voltak csak, a, akik megfigyelték az ellenzék részéről a választásokat, és Lukasenkót további öt évre megerősítették a trónon, és lehet, hogy még 24 évig ott marad, mert csak 11 éves a fia, és a belarus törvénykezés szerint valaki 35 éven keresztül lehet elnök. A szavazó listákat nem lehetett megfigyelni, és az egész szavazást rosszul irányították. Ott van a szavazás, és ott vannak a különbözőségek. Most még túl optimista következtetéseket vontak le, talán több feltétet kellene szabni, és egy kicsit behatóban kellene elemezni a választások eredményét, mert nem voltak elég demokratikus és átlátható választások ebben az országban. Mongerini asszony kérem, hogy vegye fel a fülhallgatóját. Kicsit nehéz azt bevallanom, hogy annak a valószínűsége, hogy az EU valós beavatkozást végezzen Szíriában, katonaság nélkül, hát nem sok. Az oroszok bombáznak, hát mi is ott vagyunk. Az Európai Unió ha ütős akar lenni, akkor etikusnak lenni először. De ez kapcsolódik ahhoz, hogy mi folyik Jeruzsálemben. Mi mikor mondtuk azt az izraeliának, hogy ugyan mit műveltek a területeteken? Az arab népesség nem nagyon hisz abban, hogy Jeruzsálem valaha is a palesztin állam fővárosa lesz. Köszönöm. You and also thank you, madam. Köszönöm, köszönöm főképviselő asszony. Líbiával kapcsolatosan szeretnék kérdezni, mondja Lokbiller asszony. A múlt héten Tunis Európában voltam, beszéltem a törzsekkel, különböző politikai pártok vezetőivel, aktivistákkal. Azt mondták, hogy a megállapodás szükséges, egy hosszú listát terjesztetek elő, és ezek a törzsek nem csak nem csak ö, nagy befolyással rendelkeznek, nem konzultáltak velük, és politikai pártokkal sem, úgyhogy nagy az ellenállás, ami a, az emberi jogi aktivitás, aktivistákat illeti. Ők azt mondták, hogy tovább kell vizsgálni az emberi jogok elleni jogsértéseket, és tudja ön támogatni, hogy ez folytatódjon? Amikor az Ojnáffal tárgyaltam, világosan elmondták, hogy nem találják ezt hatékony módszernek, vagyis az embercsempészet leállítása szempontjából. A másik pedig, hogy ami a privát mentőakciókat illeti, egyre kevesebb embert mentenek ki a tengeren. Kérdezem, hogy talán ezzel kellene foglalkozni, és meg kellene akadályozni azt, hogy az embercsempészek szállítsák a menekülteket, ezt az egész ügyletet szeretném megkérdezni, mi az a több célú központ, amiről szó volt? Grazie, Presidente, e grazie. Köszönöm, elnök úr, köszönöm főképviselő asszony. Az első kérdésem Líviára vonatkozik. Szeretném megkérdezni, hogy az, az a NAFOR művelet, ez tervezett művelet, és lesz ennek szárazföldi vonzata is, mert hogyha meghallgatjuk az olasz miniszt, külügyminisztert vagy más minisztereket is, akkor úgy tűnik, hogy ez bekövetkezik. Szíria és a helyszíni viszonyok. Ön azt mondta, hogy Assadot nem akarják hatalmon hagyni, nem ez a megoldás, hanem Assaddal és pártjával megbeszélést kell folytatni, akkor most milyen intézkedést fogadunk el annak érdekében, hogy kilépjünk a zsákutcából, és milyen nyomást gyakorlunk az öbölbeli országok együttműködési tanácsára, hiszen nem voltak igazán segítőkészek, nem volt koherens segítség nyújtás a migránsok számára, pedig közösek a gyökerek a régióban. A másik a Balkánon a már meglévő missziókat erősítik, és más missziókat is fognak finanszírozni azért, hogy a partnereinket ott a helyszínen támogassuk. Köszönöm, elnök úr. Borgéció úri a szó. Ami Szíriát illeti, meg kell érteni valóban, hogy mi is a helyzet. Folytatni akarjuk az Obama stratégiát, egy állandó háborút stratégiáját, amely nem ad semmilyen eredményt, vagy pedig hagyjuk azt, hogy egy erőteljes hatalom beavatkozzon, és a, az iszlám államot legyőzze. A párbeszéd hasznos, ezt folytatni kell, de jó stratégiát kell folytatni, mert az iszlám államot le kell győzni, mert Európa ellensége. Ami Líbiát illeti, mit teszünk konkrétan azért, hogy előrelépjünk? Azt várjuk, hogy a különböző frakciók megegyezzenek, és egy nagy nemzeti uniót hozzanak létre. Lehetünk optimisták, és ebben bízhatunk, de hogyha pessimisták vagyunk, akkor feltételezzük, hogy ez mégse fog sikerülni. Megkérdezem, hogy milyen céljaink vannak e téren, és hogyan tudunk előrelépni a líbiai fronton. Az EU ban található most a legtöbb menekült, de miért nem kérjük a térség államait, hogy elsősorban ők segítsék Európát vagy a muzulmánokat, akik a háborús övezetből menekülnek. Gáler úr, Törökországgal és Katarral tárgyalunk-e hiszen már születtek megállapodások két oldalon is, és hogyha ez még mindig érvényes, akkor hogy képzeli el az Al-Qaida helyzetét, a libiaikat támogatni akarjuk-e, hogy ezeket leszereljék, például fegyverre támogatjuk-e őket, vagy pedig a helyi csoportokat támogatjuk, hogy legyőzzék az említett Erőket. Mi az ön elképzelése erről? Köszönöm szépen, röviden. A az erőteljesebb láthatóság a Szíria kérdésben Európára vonatkoztatva. Itt, ha ezt akarjuk, akkor koherens fellépésre van szükség a tagállamoktól. Assad és a katonaság szerepe, az orosz közbeavatkozás, Szaudarábia viselkedése. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Libanonban és Jordániában jártam az elmúlt hetekben, Két probléma tűnt fel mindenek előtt, amikre rákérdeznék. Úgy tűnik, hogy egy új orientáció alakult ki a menekültek esetében, eladnak mindent, nem látnak kiutat, és egy tömeges menekülésre kell számítani. És a libanoni kormányról is azt látjuk, hogy pénzek ugyan érkeznek, de hogy képes ez a kormány egyáltalán elosztani ezeket a pénzeket, ha a kormány nem működik de facto. Akkor felteszem azt a kérdést is, nem lenne pozitívabb, hogyha esetleg jogalapot teremtünk egy ENSZ határozat alapján, nem működik az jobban? Köszönöm szépen. Három kérdést vetnék fel. Ukrajna esetében hiányzik a tanács anyagából Ukrajna, ez aggaszt engem egyrészt. A második Belorusszi esetében tegnaphoz képest a megszületett a demokrácia hiányára vonatkozó megállapítás a választási megfigyeletetől Szeptember 30-án további szankciókról is szó volt, a vonatkoztatva a Vámunióra is. A biztonsági tanács határozatára vonatkoztatva pedig a művelet mi lesz? Nem világos számomra az második határozat terjedelme és hatája az a korábbi, itt mit jelent ez a második szakasz, hiszen ezt lefették az első szakaszban is. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni. Kanyét a kolléga már említette a Szíria konferenciát, amit én hallottam, és kíváncsi lennék, hogy tud erről többet mondani. Ön is szeretne egy ilyen konferenciát egybe hívni egyfajta közvetítői szerep számára. Erről szeretnék többet tudni, hogy izag, igaz ez rendkívül fontos Oroszország, Irán, Törökország és Szíria kerül egy asztalhoz, ez fontos, és eh, a vasár, a szombati merényletet ne felejtsük el. Úgy látom, hogy az erőszakot mm, maga a kormány is elmúlt héten kicsit erősítette, vagy valószínűsítette a választások előkészültéként kíváncsi lenn, és amikor ön hozzászólt ehhez, akkor én úgy találtam, hogy nem bírálta ezt eh, eléggé ugye a török hatóságok partnersége erőteljesebb, mint valava. Tehát nem kellene azt az ösvényt is bírálni a választások előtt, amit Erdogan bejárt tehát elmúlt héten. Köszönöm szépen. Eh, feltenném a kérdést, miért, miért ennyire pozitív, itt vagyok. Szíriában hogyan lépnek fel, meg, nem kéne megkérdőjelezni ezt jobb. Tehát azt nem, nem maradt észrevétlenül azt mondta, hogy és az ISIS-en kívül másokat is bombáznak, ez egy katonai komponens. Vélemény szerint ön pedig azt mondta a tanács kapcsán, Oroszország szerepét pozitívá kell átalakítani. Kíváncsi lennék, hogyan tudja ezt tisztázni. Jogos lenne, és az EU közös álláspontjával együtt, hogyha polgárokat bombáznak, ezt el is ítéljük és hogyha ISIS-en kívül bárkit bombáznak, azt el kell ítélnünk. Remélem, hogy erre lehetőséget találnak. Köszönöm szépen, Mogherini asszony. Volt még itt egy másik irányzat is, egy erőszakmentességről beszéltünk az ISIS és az oroszországi eszkaláció kapcsán ezt egyre nehezebb megvalósítani. Ha politikai tárgyalásokról beszélünk, szerintem ez meglehetősen nehéz, hogy Oroszország támogatása után hogy tudjuk a tárgyalásokat folytatni. Kíváncsi lennék eh, igazából a következtetések alapján, hogy látják önök Szíriát, hogyan látják a lehetséges tárgyalásokat, ami pedig iránt illeti, itt pozitív állásponton van ezzel kapcsolatban. Úgy vélem, hogy a kooperatív hozzáállást kéne támogatnunk és előtérbe helyeznünk. Kevésbé vagyok pessimista, őszintén szóval el tudja mondani, hogy milyen új kapcsolatai vannak. Ezen a területen kivel beszélt? Líbia esetében, hogyha megmarad ez a megállapodás, tehát nem csak a határvédelemről van szó, és SSR DDR kérdését foglal, tehát a menekültek kérdésével foglalkozunk, akkor ez egy fontos, tehát ennél többet kéne tennünk, úgy gondolom. Természetesen az összefügg a terrorista csoportok elterjedésével is. A Szíria és Irak esetében ön azt mondta, hogy nem avatkoznak be a tagállamok katonailag tehát Irakban beavatkoznak, ők nem koordinálják egymással a fellépésüket, például az ellátásban, a pesmergek ellátásban. Nem mondom, hogy ne támogassuk őket, de jó lenne ezt megfelelően koordinálni, és jó lenne ezt öntenné meg, vagy legalábbis eh, rávenni őket. Még csak nem koordinálna például a az oktatás tekintetében a menekültáborokban mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jobban dolgozzunk. Köszönöm szépen. Pizzula úr. Köszönöm. Elnök úr, főképviselő asszony, a kérdésem az, hogy hogyan gondolkodott, hogyan látja a tanácsa, a, a szerb köztársaságban az ügyészség fellépését a menekültekkel kapcsolatban ön hogyan értékelik ezt, és milyen esetleges reakciók születnek, ha tényleg népszavazásra kerül sor. Bosznia-Hercegovina reformagendát indított el, a stabilizáció egy fontos része a társulás során. Az általános választások ut után nem látunk lényeges haladást abban, hogy államszinten az euró irányába haladjanak tovább, vagy az európai csatlakozás irányába és az Bosznia-Hercegovina kapcsán veszélybe került-e az európai hozzáállás? Köszönöm szépen. De ez nem volt az utolsó csúcsnak a napi rendjén, ez a kérdés nem szerepelt ott. Köszönöm, elnök úr. Mogherini asszony, köszönöm a beszámolóját. Ami a migrációt illeti a tegnapi tanács után Timmermans kollégája Ankarába utazik, hogy az intézkedési tervet felügyelje. Be tudna számolni arról, hogy a migráns válság megoldása hogyan illeszkedik bele a török kapcsolatokba, török követelésekbe, vízum, liberalizáció, új fejezetek megnyitása, biztonságos zóna, és így tovább. Hogyan oldhatjuk meg a migráns kérdést a forrásánál, a válság forrásánál? Szerintem ez nagyon fontos. De ha jól értjük, akkor Törökország esetében elhalasztották például az ország jelentést. Köszönöm. Köszönöm, Mogherini asszony. Köszönöm azt az információt, hogy az EU most aktívan akar részt venni Szíriában a helyzet megoldásában, mert hát már éppen ideje volt. Ön már egy éve van hivatalban. A Daest illetően a Daesh hozzáfér pénzekhez, hogy finanszírozza a háborúját. Az EU tesz lépéseket annak érdekében, hogy elvágja ezeket a forrás utakat, tehát nem katonai megoldásuk van-e. Elnök, köszönöm szépen. Nekem is van még egy kérdésem. Szíriát illetően. Ez egy ENSZ folyamat és szírek által vezetett politikai folyamat kell, hogy legyen. Ez igaz? De azt, hogy ez egy proxy háború, akkor hogyan gyakorolhatnánk befolyást? Az ötös következtetési pont a következményekben, szerint az EU proaktívan vesz részt Törökország, Irak és Szaudi-Arábia, valamint nemzetközi partnerek bevonásával, gondolom itt az ENSZ-re gondolnak, hogy az ENSZ segítségével békés átmeneti folyamatot biztosítsanak Szíriában. Ezért a főképviselőt megbízunk azzal, hogy dolgozza ki, hogy az EU hogyan alkalmazhatna proaktívabb megközelítést. Én ezt látom a következtetések legfőbb pontjának talán válaszolhatna. Mogherini asszony, igen, jól látja, Értem, hogy Szíriában még frusztráció uralkodik, látjuk Oroszországot, látjuk Amerikát. Lehet, hogy kiábrándítja önöket, de bombázni nem fogunk. Ha ez jelenti a proaktív megközelítést, akkor kiábrándultak lesznek. Mi nem fogunk bombázni. A mi szerepünk az, amit az elnök úr az előbb ismertetett diplomáciai, politikai munka. Lehet, hogy ez nem olyan látványos az újságokban, de remélem, hogy a parlament támogatását ez jobban élvezi. Én hiszek abban, hogy a tagállamok ezt akarják. Hogy ez mennyire lesz látványos, nem tudom. Iránban elég látványos volt, hiszen ma órákig találkozót folytattunk az iráni partnereinkkel ha Szíriában be akarjuk vonni a szereplőket, akkor ehhez beszélnünk kell velük. De valaki olyannak, akiben, bíz, akiben bíznak, vagy legalább részben bíznak. Mi most éppen ezen munkálkodunk. Volt három-négy találkozom a szaudi külügyminiszterrel az elmúlt hónapban. Irán ma reggel. Azt hiszem, hogy én és a kollégáim 6-7 órát töltöttünk az iráni partnerekkel. Ez bekerül a New York Times címlapjára? Hát alig ha, de ez a mi munkánk. És közben a moszkvai munka és a washingtoni diplomáciai munka is fontos. A diplomáciai hálózat. Ez nagyon fontos. Igen, mi egy soft power vagyunk, a politikai folyamat a mi felelősségünk. De ugyanakkor hard power is vagyunk, ha szükség van arra, hogy kemények legyünk. Én és a külügyminiszteri csúcs úgy gondolja, hogy a szír területen nem kell egyelőre ilyen szerepet vállalnunk. Nem kell katonai eszközökkel élnünk. Lehet, hogy egyszer valahol majd kell, de most az EU-nak a humanitárius szerepe fontos, ez nem ellenmondásos, és politikai szereplőnek is kell lennünk. Ez nem azt jelenti, hogy szervezünk konferenciát. Se az EU, se az ENSZ nem ezt akarja, ez azt jelenti, hogy egy olyan politikai háttérhálózat alakuljon ki, ahol van értelme a párbeszédnek. Konferenciá akkor hasznos, ha az ember meg tudja mondani, hogy mit vár tőle, ha nem, akkor több energiába kerül a konferencia megszervezése, mint a tárgyalások eredménye. Nyilvánvalóan be kell vonunk az érintetteket, az ENSZ keretekben, az ENSZ vezetésében. Ez nagyon összetett mindenki számára, ez a folyamat. Az ENSZ keret az egyetlen olyan lehetőség, ahol a Szírián belüli és azon kívüli szereplőket egy asztalhoz ültethetjük le. USA, Oroszország, Törökország, Irán, Szaúd-Arábia és az EU. A főbb regionális szereplők, és hát nyilván a szír szereplők, pedig ők vonakodnak most leginkább. Úgyhogy ez a feladat, tapogassuk ki, hogy az Európai Unió az ENSZ-el karöltve ki alakíthat-e, beindíthat-e egy másfajta megközelítést. És igen, én bízom benne, különösen a mai iráni találkozó után, hogy ez lehetséges. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb regionális szereplő látja, hogy saját érdekében meg kell szüntetni a válságot. Ez a diplomáciai munkánk alapja. Oroszország. Sajnálatos, hogy néha a médiára támaszkodunk, amikor van közvetlen forrásból származó információnk is, önök, mint parlamenti képviselők, elolvashatnák például, a tegnapi közleményt Oroszországról. A tízes pont azt mondja, az új orosz támadások, amelyek nem csak a Daesh területeket érintik, azonnal véget kell, hogy érjenek, és ez alig két hónappal azután, hogy megsértették egy szomszédos ország felségterületét, légiterét. Ezek az intézkedések és lépések rontják a humanitárius helyzetet. Nekünk feladatunk az, hogy leszereljük ezt a válságkócot, és egy politikai megoldást találjunk Oroszországgal együtt. Felszólítjuk Oroszországot, hogy csökkentse az erőszakot, és bizalmat építsen a szír rezsimmel együtt, a 2139-es ENSZ döntés értelmében. Én mindenkit arra ösztönöznék, hogy inkább ezeket a hivatalos dokumentumokat olvasgassa, és ne kis cikkeket, amiket újságírók írkálnak. Néha ezek tényszerűek, néha nem. És nem, nem cserélgettünk és nem kötünk üzletet az oroszokkal a szír helyzetet illetően. Teljes mértékű tiszteletben tartást kérünk a mi szempontjainknak, amikor az ukrajnai helyzetről van szó. Nem feledkezünk meg Ukrajnáról. Szeptemberben szerepelt Oroszország a napi renden, ez csak egy hónappal ezelőtt volt, és el már is ott volt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy majd novemberben és decemberben újra napi renden szerepel ez a téma. Még az év vége előtt. Szólnék néhány szót azzal kapcsolatosan, amit Anna Gomes mondott a tagállamok közti koordináció szükségességéről. Mikor azt mondom, hogy az EU úgy döntött, hogy nem fog katonailag beavatkozni Szíriába vagy Irakban, ez egyúttal azt is jelenti, hogy saját katonai erőnk vagy eszközeinken nem fogunk saját katonai eszközeinkre nem fogunk hagyatkozni más területeken is. Szíriában vagy Irakban kiegészítő eszközöket alkalmazunk, de, mint tudják, az összes tagállam részt vesz a koalícióban, ilyen vagy olyan módon. Néhány tagállam igen aktív, katonai szemszögből is, szállítások vagy tanácsadók révén, de mi európai keretet akarunk adni a közös európai fellépésnek, és a külügyi tanács augusztus 15-én tavaly az összes tagállamnak közös keretet vázolt fel, üdvözölve az Európai Unió tagállamainak katonai jellegű hozzájárulását is az iszlám állam elleni harcban. Ami pedig a katonai koordinálás illeti néhány tagállam részéről, azok részéről, amelyek katonailag is részt vesznek az említett akciókban. Ez egy szélesebb értelmű koalíció, nagyon sok más szereplő is részt vesz ebben, USA, Ausztrália és más országok is, és nem lenne helyén való, hogyha az EU egy globális koalíción belül koordinációs szerepet vállalna, olyan fellépést illetően, ahol a részevők nagy része nem EU tagállam lehet egyébként koordinálni a tagállamok fellépését, még katonai szempontból is ezzel kapcsolatosan nincs gond, de jelen pillanatban ez nem aktuális, ami az EU szerepét illeti. Úgy gondolom, hogy Szíriával kapcsolatosan már szóltam, de Törökország kapcsán van mondani valóm. Ki is említette ezt, ön vetette fel ezt a kérdést. Partnerség a hatóságokkal és a lakossággal. Még soha nem volt olyan erős ez, mint most. Látom, hogy mennyire összetett ez a helyzet, és hány kérdője van még a támadások dinamikáját illetően, és az erre adott válaszok vonatkozásába, de rendkívül nyugtalanít mindez engem, és úgy gondolom, hogy nekünk az kell, hogy legyen a szerepünk, hogy bátorítsuk a demokratikus választási folyamatot, annak folytatását, azért, hogy legyenek választások, november 1-re tervezik ezt, és mindezt olyan környezetben, amely megfelelő választási kampányt lehetővé tesz, tisztességes, átlátható és amennyire lehet békés kampányt. De a török hatóságokat, az összes török politikai pártot, az török népet arra kell buzdítani, hogy a belső vitákban kötelezik el magukat, ez fontos Törökország, a lakosság és az egész régió számára. Ami pedig Törökország szerepét illeti a menekült krízisben, ezt megvitattuk nem csak a tegnapi külügyi tanácsban, hanem a nyugati Balkánról tartott magas szintű konferencián Luxemburgban, ahol Törökország is jelen volt, és nyilvánvalóan ez volt az egyik fő vita pont, akkor, amikor Erdogan itt volt Brüsszelben értem az, hogy mindenki szeretné a menekült kérdést Törökországgal megoldani. Ez közös probléma, közös kihívás, igen bonyolult kérdés. De szeretném elmondani, hogy világosan kell látni azt, mint Szíria esetében, hogy a párbeszéd szintjét emelni akarjuk Törökországgal nem csak a menekült hullám kezelését illetően, hanem elsősorban regionális szinten, mert Törökország döntő szereplő a régióban, akkor, amikor a menekültekről és a regionális egyensúlyról van szó, ez olyan ország, amelyel magas szintű külpolitikai és regionális politikai párbeszédet kell folytatnunk. És, ahogy már a mandátumom elején is hangsúlyoztam, a bővítési tárgyalásokat újra kell kezdenünk velük. Más Törökország számára fontos témáról is kell tárgyalni, de jelen pillanatban a biztonsági helyzet, belső és a régió biztonsági helyzete fontos, a terrorista ellenes erőfeszítések, amelyeket közösen teszünk, valamint a szíriai válság. De a liberalizáció és a kölcsönös üzleti lehetőségek is hasonló téma. Törökország gondolom ismét eh, energikusan részt eh, vesz majd a bővítési tárgyalásokban, de regionális partnerként is külpolitikai kérdéseket illetően szintén igen aktív partner. Ami pedig a keleti migrációs utat illeti, most nem gondolkodunk azon, hogy milyen egyéb missziókat folytathatna az EU azért, hogy harcoljon az embercsempészek és szervezeteik ellen. Mi a rendőri együttműködést akarjuk erősíteni, és a nyugati Balkánon rendelkezésre álló különböző eszközünket, hiszen itt más eszközeink állnak rendelkezésre, mint a földközi tenger térségében vagyis nem tervezünk specifikus EU missziókat, műveleteket, hanem a már meglévő eszközöket akarjuk kihasználni, az igazságügyi és rendőri együttműködést például, és reméljük, hogy ez hatékony lesz, hogyha megfelelő energiát fektetünk bele, ami Lidiát illeti, és az EU-NAFORT, és a Szófia műveletet. Volt, aki ezt szóvá tette, hogy Szófia női név, de hát miért ne lehetne egyébként egy katonai műveletnek női neve? Ezt csak mellékesen mondom. Ez az első ENSZ biztonsági tanácsbeli határozat, amely ezt támogatta, nem tudom, hogy ön milyen konfúzióra utalt, amikor az első és a második ENSZ biztonsági tanácsi határozatra utalt. Kitűnő munkát végeztünk itt az EU biztonsági tanácsbeli tagjaival, de azokkal is, amelyek nem tagjai a biztonsági tanácsnak az EU koordinációs szerepet töltött be az ENSZ-en belül, és ennek jó eredményei voltak. A másik pedig szárazföldi műveleteket nem irányoztunk elő, mint tudják, a műveletnek különböző fázisai vannak. Most a második fázis első lépésénél tartunk, majd még vár minket a második lépés, a második fázison, szakaszon belül, de Líbiában nem irányoztunk elő szárazföldi műveleteket. Harmadik pont, kevesebb embert mentettünk ki, hangzott el a megjegyzés. Ennek a műveletnek nem ez a fő célja, de sikerült embereket kimenteni, több ezer embert, és azon kívül a Frontex is kimentett embereket, de az, hogy kevesebbet mentettünk ki, az elmúlt három hónapban sokkal több embert mentettünk ki, mint valaha de ennek visszatartó ereje is van, ami ezt az utat illeti, és szerintem éppen ezt az elrettentő hatást akartuk kifejteni. Vajon ez a leghatékonyabb mód? Nem. Az lenne jó, hogyha a libiai hatóságok ellenőriznék a határt, és hatékony partnereink lennének, és kezelnék az áramlatot, de azért van eszközünk arra, hogy bonyolultabbá, nehezebbé tegyük a bűnszervezeteknek azt, hogy pénzhez jussanak mindebből. Azután alternatív utakat kell majd keresniük. Valahonnan el kellett kezdeni. Jelen pillanatban meglehetősen nagy számban tartóztattunk le embereket, és igen, jelentős információkra is szertettünk. Az elrettendő rendszer, amit bevezetünk, annak az a lényege, hogy sokkal nehezebbé akarjuk tenni a, az embercsempészek életét, és meg akarjuk akadályozni, hogy nagy bevételre tegyenek szert. A Líbiáról van szó. Valóban az a helyzet, hogy mindenki támogatja a megállapodást, de utána hosszan mondják, hogy de. És valóban ez így van, ahogy ön mondta. Ez az utolsó pillanat, amikor az összes szereplő is érintett fél megértheti, hogy ez a de, amit előhozakodnak, az másokat egyenlít ki, és, az eh, az a közös, de eh, az az, hogy eh, legyen egy kiindulási pont végre. Hogyha sikerül egy ilyen kiindulási pontot létrehozni a nemzeti egység kormányát, ez nem nyilván ez nem azonnal kezd el működni, nagyon nehéz helyzet következik még utána is, főleg Tripoliban a biztonsági helyzet lesz nehéz, és most jön az én de kezdető mondatom, hogyha a libiaiak, hogyha a döntéshozók nem értik meg, hogy politikai felelősségük van abban, hogy félre kell tenni a de kérdéseket, és egy közös alapot találnak, akkor tovább jutni. Én úgy látom, hogy a libiai népnek elege van ebből, és tényleg mm, ő is szeretné megtalálni a kivezető utat és az csak egy része a munkának, amit a nemzetközi közösség tud itt megcsinálni. <clears throat> A fő felelősséget a líbiai döntéshozóknak kell vállalniuk. Mi a támogatást tudjuk megadni. Mi társulni tudunk ehhez, kiegészíteni tudjuk, de Líbiában kell dönteni a döntéshozóknak ilyen irányba, hogy ők ezt akarják tényleg. A regionális szereplők szerepe amit én láttam az elmúlt hetekben, igen pozitív és konstruktív volt a regionális szereplők. Egyiptom, Törökország, Katar, az Emirátusok, stb. Bízom abban, hogy ez a továbbiakban is így marad. Az utolsó dolog, SSR, DDR, ö, valóban ez hosszabb távon ezt fogjuk csinálni. Igen, igen a válaszom. Van még egy csomó dolog, amit csinálnunk kell Líbiában biztonsági okoknál fogva kevesebbnek mondtuk egy kicsit, de e, igenis megvan a támogatásunk. Így belül is jelen vagyunk, és folytatjuk a tevékenységüket, támogatjuk őket, és az önkormányzatokat is. Ezek olyan dolgok, ahol bizony ilyen nehéz időkben az Európai Unió mégis jelen van. Az utolsó két pont, hogy újrainduljon a közel-keleti vagy közép-keleti békefolyamat, és igenis Mm, foglalkoztunk ezzel, mi arra fókuszálunk, hogy végrehajtásra kerüljenek azok a döntések, amelyeket New Yorkban a kvartet keretében hoztunk meg, és konkrét lépéseket is várunk a helyszínen, hogy igyekezzenek megfordítani a negatív folyamatokat és néhány pozitív lépést is tegyenek mindenképpen a nyugati parton, és Jeruzsálemben van erre szükség. Nagyon nehéz ezen a területen haladni, ebben a biztonsági helyzetben, ahogyan most látjuk, de Netanyahu úrnak és Abbas elnök úrnak is azt mondtam, ne gondolják, hogy ha romlik a biztonsági helyzet, akkor ne tegyük meg, ez éppen inkább most az oka, hogy sürgősen meglépjék, amit kell. Belorusszia esetében a szankciók megszüntetésének perspektívája, igen. Igen, erről beszélünk, folyamatban van. Itt voltak a vasárnapi választások, nyilvánvalóan megvetjük a végső véleményt az EBSZ e részéről, és a, akkor majd döntés születik, amikor ezt megkaptuk bátorító jeleket is kaptam az elmúlt hetekben, hogy egyrészt azt látjuk, hogy politikai foglyokat szabadon engedtek, másrészt persze ott van, hogy békés környezetben történt a választás, ami nem azt jelenti, hogy minden oké okay volt, de megvárjuk az EBSZ végső mm, értékelését ebben az ügyben. És úgy gondolom, hogy konzisztens híreket tudunk küldeni, üzeneteket, és a pozitív lépéseket bátorítani fogjuk, és hát a korlátokra is felvívjuk a figyelmet, amikor a demokratikus folyamat további haladásáról beszélünk Belorussziában. Azt hiszem ennyi volt. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Egy személyes megjegyzést engedjenek. Azt gondolom, egy évvel ezelőtt volt, hogy először találkoztunk, szeretném elmondani, hogy kiváló egyéves munkára tekinthetek vissza együtt, azt gondolom, és sok mindent tettünk, értünk el, még sok minden van előttünk, természetesen négy év közös munka vár ránk, és a koordinációt, az együttműködést köszönöm szépen. Lehet, hogy jobban koordinálunk mi, mint a tagállamok a katonai akciók esetében, de jó volt az, az együttműködés. Köszönöm az egyéves együttműködést még egyszer. Köszönöm, ezzel egyetértek. Ön is, ő is tudja, hogy mindig, mindig lehetünk jobbak, mindig van tér a javulásra, és a következő hetek, hónapokban még találunk további lehetőségeket. Köszönöm szépen a beszámolóját, most pedig a kibővített bíró ülésére kerül sor.